you do right. Conrad, Conrad, yes, if they play me, it's a picture for looks nice. Das habe ich alles overgegeben. So. Wir kommen. Nos, az Erasmus Plus programról fogunk szavazni. A napi renden még mindig az Erasmus mindenkinek kifejezés szerepel, de a bizottság időközben elfogadott javaslat alapján majd itt plusz jel lesz. 2012. novemberében bizottságunkban már szavaztunk egy jelentésről, és később decemberben tárgyaló munkacsoportunk, amelynek én voltam az elnöke, mandátum alapján a tanácssal elkezdett tárgyalni. Én, mint bizottsági elnök és előadó voltam jelen. Ott voltak az árnyék előadók, Katarina Devrenlova, Martin Logegaard, Manra Pratu, Marie-Christine Verzsia és Emma McClarkin. Megpróbáltam valamennyi árnyék előadóval folyamatosan szoros együttműködésben egyeztetve kompromisszumokat találni. Az írelnökség alatt kezdődött a folyamat, aztán a háromoldalú egyeztetés is megtörtént a tanács és bizottság között, és június 26-án ért véget. A tárgyalás eredményeképpen az jött ki, hogy az állandó képviselők bizottsága a Koreper elfogadta a kompromisszumot. Múlt héten Árunás Vincsnes biztostól vagy a Koreper elnökétől pontosabban kaptunk egy levelet, ezt önökhöz is eljuttattam. Ebben a levélben a tanács azt mondja, hogy elfogadja a parlament álláspontját, ha a parlament is első olvasatban elfogadja a tanácsi álláspontot. Ez azt jelenti, hogy ha a következő Strasburgi héten nincsen módosítónk, hanem csak igent vagy nemet mondunk és lehetőleg igent, akkor ez a hosszú tárgyalási folyamat és a kompromisszum végül megköttetik. A formaságokhoz tartozik még, hogy számunkra az egyes programok összevonása e, ilyen fedő név alatt elfogadható, miközben az egyes területek megőrzik saját márka nevüket, jellegüket. E, erről már többször egyeztettünk sokakkal, Ugye azt nem fogadtuk volna el, és nem is fogadtuk el, hogy az Erasmus mindenkinek cím alá mindent benyomjanak és összemossanak, hanem az, ahhoz ragaszkodtunk, hogy a Comenius, Leonardo és az Erasmus és az ifjúság programokat alprogramként külön tartsák. Hiszen mindegyiknek megvan a saját ö, ö, kedvezményezetti köre, van, aki csak az egyiket ismeri, ezért nem várható el, hogy a kedvezményezettek most újra tanulják az egész rendszert. Tehát ezt elértük, és számunkra, és a többségünk számára az is fontos volt, hogy az ifjúság, a cselekvő ifjúság külön költségvetési sort kapjon, és a nem formális képzés ugyanolyan jelentőséget nyerjen, mint a formális képzés. Ez legyen látható. Nyáron azért harcoltunk, hogy amit korábban egyszer már e- értünk a háromoldalú egyeztetés során, hogy az ifjúsági programnak legyen e, saját költségvetési sora, ez nehogy eltűnjön menek közben. Ezt is sikerült elérnünk. Lökegárt asszony a Költségvetési Bizottságban ezért nagyon sokat tett. 2014-től 2020-ig tart az új programozási időszak, hogy a pénz mennyi, hát elfogadható mondjuk azt. 47%-os növekedés sikerült elérnünk, azt hiszem ezt senki nem tekintheti eredménytelenségnek. Nyilván a mi szempontunkból még ez a 47% is kevés, de hát azért mégis csak majdnem a felével több, mint amit először adtak volna, úgyhogy ebből már azért valamit lehet csinálni. 14,774 ezered milliárd euróról beszélünk. E, ebben a programban van egy nagyon vitatott kérdés. Sok e, ügyben egyetértettünk egymással, itt a bizottságon belül, és a tanácssal szemben együtt léptünk föl, néha a bizottsággal szemben is, de egy téma köztünk is vitát okozott, hogy mi legyen a masterekkel, a master programok e, hitelezésével. Voltak, akik nagyon megszorítóan kezelték ezt a kérdést, mások azt mondták, hogy legyen sok pénz. Végül az lett a kompromisszum, hogy a program idejekor legyen egy felülvizsgálat, hogy a címkézett összeg a hitelekre elegendő, vagy túl sok, és akkor azt lehet majd módosítani. Ebben mindenki belement, mert így mert az a szempont is érvényesülhetett, hogy szociális szempontok is felmerüljenek a hitelezésben. Ez egyébként semmi nagy újdonság nincs, csak egy kis újdonság azok számára, akik ezt igénybe akarják venni. Köszönöm még egyszer az árnyék előadóknak a sok munkát. Úgy érzem, hogy jó kompromisszumot értünk el, egyértelműen javítottuk a bizottság eredeti javaslatát, és olvashatóbbá is tettük, barátabbá a szöveget. Most már meg lehet benne találni azt, amit az ember keres. Eleinte magam sem igazodtam ki a szövegen, most már ez is kitisztult. Tehát köszönöm a jelenlévő Európai Bizottságnak is az együttműködést, a tanácsnak is, mert többször megköszöntem ezt. Vagy itt van a tanácstól is ma valaki? Igen, akkor a tanácsnak is még egyszer köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és remélem, hogy e, e, ez a program ugyanolyan méltó módon fog működni a jövőben, mint ahogy eddig működött, és ki is tudjuk majd használni azt, ami benne van. Mert e, ez az egyik olyan program volt, ahol nem maradt pénzmaradvány, és ezért nem lehetett azzal érvelni ellene, hogy az Erasmusra túl sok a pénz, mindig pont annyit költünk el, amennyi pénzünk van, és ha kicsiben ennek az ellenkezője és előfordult esetleg néha, akkor azt majd a tagállamok rendezik. Kíván-e bárki a háromoldalú egyeztetésen részt vett kollégák közül még itt elmondani valamit? Tehát akkor elégedetek azzal, amit mondtam, akkor rátérhetünk a szavazásra. Elnézést. Igen, tehát aki még fel akar szólalni, az mondja el. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Doris. Valóban elértünk néhány dolgot, ez vitathatatlan. Az alprogramok tekintetében, az alprogramok felismerhetősége vonatkozásában, de azért a zöldek nevében el kell, hogy mondjam, hogy noha megszavazzuk most a programot, mert a kompromisszumokat alapvetően jónak tartjuk. Van azért kritikánk is. A szakképzés és Erasmus kapcsolatával kapcsolatban, illetve a, a javulás ellenére is kevésnek tartjuk a pénzt, és ezt a kritikát az MFF kapcsán, az MFF szavazás kapcsán is el fogjuk újra mondani. Köszönöm szépen! Kívánne bárki még megszólalni? Akkor még én annyit, hogy a Leonardo program, ami a szakképzési program, azért nem növekedett pénzében, illetve hát csak 25%-kal is nem olyan arányban, mint a többi, mert ennek a programnak egy részét most már a szociális alap finanszírozza. Ezt le kell szögezni. Ha ez nem így lenne, akkor ott is többet akartunk volna elérni, de a tanács és a bizottság garantálta nekünk, hogy a szakképzési támogatás most több finanszírozási forrásból részesül. Ugye a munkanélküliséghez kötődik a kérdés, ezért a szociális alapból erőteljes támogatást fog kapni. Ennyi. Senki többet harmadszor. Verheyen asszony. Csak azt szeretném elmondani, hogy a tagállamok saját szociális fond, alapból finanszírozott programjában is ezt vegyék figyelembe, nehogy elfelejtődjön ez tagállami szinten. Igen, jó a megjegyzés, mivel mi németül beszélünk egymással, és mindketten németek vagyunk, nyilván ezt otthon is majd képviseljük, és ragaszkodni fogunk hozzá, hogy ezeket a dolgokat a tagállamok is komolyan vegyék, és ne csak ö, írott malasz maradjon. Rátérhetünk-e a szavazásra? Megnyitom a szavazást tehát. Ki az, aki támogatja a kompromisszumot? ez a kérdés. Még várok egy picit, lezárom a szavazást. Te is támogatod, Marike is? Akkor 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy ez egy sikeres munka volt. Rátérek most a Rátérek most a Kreatív Európa programra. December 18-án, 2012. decemberében a Kulturális Bizottság tárgyaló csapatot állított össze a tárgyalások folytatására. Szilvia Costa volt az előadó, árnyék előadóként részt vett benne Jean-Marie Cavada, Marik Sáke, Helga Trüppel, Lata Briski, aki időközben elhunyt, és Haraknegen Pigánszki. Én voltam a tárgyaló bizottság elnöke, és a háromoldalú egyeztetést az ír és litván elnökség alatt folytattuk, és szeptember 17-én idén megállapodtunk. Megadom Szilvia Kostának a témában a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is köszönöm az aktív segítséget a tárgyalások során. Az árnyék előadóknak is a hozzájárulásaikat. Egy kicsit dialektikus vitáktól nem mentes, de mégis eredményes volt ez a munka. Úgy érzem, hogy a Kreatív Európa program az audio, audiovizuális műfajokat a növekedéssel összefüggésben, a növekedési céljainkkal, a gazdasági céljainkkal összefüggésben kezeli eredményesen. A parlament kapcsolatba lépett valamennyi érintettel, szereplővel, az audiovizuális média, kulturális örökség és egyéb civil szerveződések képviselőivel, és igyekeztünk sok szempontú szöveget létrehozni, pontosítottuk a céljainkat, intézkedéseinket, eszközeinket. A program eredetileg egy kicsit túl általános megfogalmazást kapott, tehát konkretizáltuk azt, innovatív javaslatokkal is éltünk, illetve hitelgarancia alapokra tettünk javaslatot, és pontosítottuk ezek működését is. A kulturális örökség teljesen hiányzott a szövegből, ezt bele kellett venni, illetve a növekedés és az interkulturális párbeszéd, a szociális kirekesztés elleni harc növekedés generáló hatásait is kiemeltük, és itt felsoroltuk az fiatalok mobilitásának, a művészek mobilitásának szükségességét. Sajnálatos, hogy erőfeszítéseink ellenére a program költségvetése valamivel kevesebb lett, mint szerettük volna. Ez persze nem csak a mi programunkkal van így, ezt le kellett nyelnünk, Utólag azonban sikerült 10%-kal mégiscsak csak felsrófolni az összeget. A parlament többi szakbizottságával közösen elértük, hogy más bizottságok szövegeibe is bekerüljön a kultúra szó, olyan bizottságokról beszélek, ahol stratégiai alapokat kezelnek, ahol a 2020-as célokat próbálják követni. Tehát horizontálisan is eljártunk, és támogatást szereztünk a programunknak. Ez a szövegben is egyébként nyomon követhető. A strukturális alapokból kell finanszírozni, a tagállamoknak pedig szinergiákra kell törekedniük. A kreatív Európa programot sok egyéb tagállami szintű intézkedéssel kell kiegészíteni a bizottság eredeti javaslatát javítottuk. A szolidaritás érvényesült közöttünk, a résztvevő kollégák ezt megerősíthetik. Eleinte meglepő javaslatok születtek a szöveggel kapcsolatban, különösen audiovizuális területen, és az új médiumok területében, területén, de ezeket végül is kiegyengettük ezeket a különbségeket. Köszönöm mindenkinek a hosszú, nehéz és végül is eredményes munkát. Október 16-án a Koraper elnöke Da Vinci Jonas nagykövet úr levelet intézett hozzánk, amelyben összefoglalja a tárgyalások eredményét, és ő is megerősíti azt, hogy ha novemberben ezt a szöveget a háromoldal egyeztetés értelmében megszavazzuk, akkor ők is rá bólintanak, és lezárható az eljárás. Tehát átültethető lesz a program. Köszönöm Szilviának, az előadónak a munka összefogását. Ő is utalt rá, hogy eredetileg ugye nagyon biznisz szemléletű volt egyesek hozzáállása a programhoz, de ő kidomborította a kulturális jelleget. Helga, parancsolj! Itt is engedjétek meg, hogy hozzáfűzök egy megjegyzést. Valóban jó kompromisszumok születtek, és az teljesen igaz, hogy ezt a gazdaságilag ö, induló programot sikerült non-profit és kulturális jelleggel is felruházni, ez eredmény. A program azonban továbbra is alulfinanszírozott véleményünk szerint, és noha történt némi javulás, és ezért megszavazzuk azt általában véve fenntartjuk a kritikánkat, és az MFF tárgyalások során ezt nyilvánosságra is fogjuk hozni. A jelenlevő vendégeknek mondom, hogy mindkét program, a kulturális program különösen, ezek olyan programok, amelyek nem harmonizált eljárásban működnek, hanem európai hozzáadott értéket teremtenek, de tagállami szinten. Tehát nem ö, innen akarjuk meghatározni a német, francia vagy észt kultúrpolitikát, hanem kereteket és pénzt kívánunk ahhoz adni, hogy a helyi ö, sajátosságok, helyi kulturális örökség jobban kidomborodhasson. Ez ezen programoknak a ö, hozzájárulása, valamint a mobilitáshoz való hozzájárulás. Tehát nem olyan politikáról van szó, mint a mezőgazdasági politika. A mezőgazdasági politika teljesen központosított európai szinten. Ez azonban továbbra is tagállami politika, és az EU csak kereteket ad hozzá és segítséget. Tehát senki nem mondja otthon, hogy mi itt a tagállamok helyett csinálunk kultúrpolitikát. És nyilván még több pénzt is el lehetett volna talán érni, vagy hát szerettünk volna elérni, de ahol a tanács meghúzza a vonalat, ott sajnos nekünk is meg kell állni, de itt is azért összességében 8%-es növekedést értünk el finanszírozásilag. Kívánne bárki még ehhez hozzászólni, nem? Akkor megnyitom a szavazást. Schlossen 21. Lezárom azt. Marike, 22-en támogatják, hozzáadva a kártya nélküli szavazatokat, pontosabban akkor 21-en támogatják, senki nem ellenzi, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm a munkát, gratulálok! és akkor most azt kérem, hogy ne szaladjon el mindenki, mert a Lux díjjal kapcsolatban nagyon érdekes dolgokról lesz most szó. McClarkin, bleib hier, es geht nämlich um deinen britischen Film. Kommst azt mondja, maradjon itt, hiszen itt az ön brit filméről is szó lesz. A következő napi rendi pont a Lux díj kiosztása. 5 percet szeretnék mindenkitől kérni, kérem mindenki maradjon még itt egy kicsit. Ma kezdjük el a versenyt. Ez a hetedik alkalom, hogy erre a film versenyre sor kerül, három nagyon érdekes filmről van szó, nagyon érdekes témákba kapunk betekintést a filmek által, európai témánkról és gondolatokról, problémákról van szó. Első alkalommal kerül sor el, hogy két eh, női filmrendező filmje e, került jelölésre, ennek nagyon örülünk, erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülök annak, hogy első alkalommal szerepel brit e, film e, a versenyen, éppen ezért kértek el, hogy maradj itt. E, Miel, az első film, e, Jacolino, a francia és e, olasz rendezők, a második film a Broken Circle uh, Breakdown, Felix von Gröningen belga rendező filmje, és a harmadik film a brit film, uh, Clio Bana filmje. Ezek a filmek igenis meghatározó szerepet játszanak a világ színpadon, úgymond. Uh, mi ezt nem tudtuk előre, amikor kiválasztottuk a filmeket, illetve amikor a zsűr kiválasztotta a három filmet. A filmeket november 5-től kezdve december 10-ig lehet megtekinteni a filmeket video on demand formájában. Kérem, hogy írjanak itt a Luxis titkárságának, és kérjék a személyes kódjukat azért, hogy interneten keresztül itt vagy otthon megnézhessék ezeket a filmeket erre a kódra szükségük lesz ehhez. 24 nyelven feliratozták ezeket a filmeket, és az adott nyelv feliratával kérhetik ezeket a DVD-ket, de 24 nyelv még soha nem szerepelt a feliratozásnál. Ezen a héten a, a Bozárban két napon kerülnek bemutatásra a film, filmek, illetve november 7-én, aki itt van, ezt a Bozárban is lehet megtekinteni. Továbbá itt a házban is vetítésre kerülnek a filmek a harmadik emeleten. Nem is tudom pontosan, mikor kezdődik ezeknek a filmeknek a vetítése. 25-én, november 25-től kezdve lehet a harmadik emeleten a Voxbox mögötti kis moziban megtekinteni december elejéig, tehát összesen két héten keresztül ezeket a filmeket, és a naptár szerint megnézhetik azt, hogy mely film hány órakor kerül vetítése. Mint említettem, saját anyanyelvükön kérhetnek tartalmi leírást is az összes filmhez. Azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes, hiszen akkor az ember már előre tudja azt, hogy milyen filmről van szó. Nagyon jók ezek a tartalmi leírások Marisellernek és Jenrichnek köszönetet szeretnék ezért mondani. Gratulálok a brosúrákhoz, ezek kitűnőek, és a film hetek az Európai Unióban nagyon nagy sikerrel kerülnek megrendezésre. Évert kolléganő Kölnben volt jelen, a jövő héten én Münchenben és Berlinben látogatok, ahol a film héten részt veszek. Tehát minden kollégának csak ajánlani tudom, hogy kövesse figyelemmel ezeket a filmheteket. Tehát a három CD-t most ki is osztjuk, akkor nem kell külön ezt majd kérvényezni a video on demand formájában. Zágrában is megnyitották, illetve Tesszaloniki-ben Paliadili asszony követi ezt nyomon Szevíliában, az Európai Filmhéten szintén bemutatják a filmeket, illetve a Bécsi Biennálén szintén vetítése kerül a három film, és azt gondolom, hogy 7 évvel ezelőtt ez egy fantasztikus ötlet volt, nagyon jó elgondolás, és azóta a filmvilágban, a filmkedvelők világában nagyon jó hírnévre tett szert ez a, a Lugzi Karloviváriban, illetve más városokban, Velencében, Kánban eh, is neve van a Lux Dínak, sokakat vonz, és a parlamenti delegációknál, a fővárosokban igenis az emberekhez lehet fordulni, akiket ez érint. Hogyha az ember ott a agrárpolitikáról, környezetvédelmi politikáról beszél, akkor ugyanazok a válaszok érkeznek, viszont a filmeket meg lehet mutatni olyanoknak, akiket ez valóban érdekel. Tehát minden alkalommal a filmek bemutatásánál szavazni lehet a filmekre, ez nem kötődik a mi szakbizottsági szavazásunkhoz, amikor majd a december egy győztest meg akarjuk nevezni. Decemberben is szavaznunk kell, mindenkinek szerepel ez az anyagai között, hogy mindez hogy zajlik. A nézők is szavazhatnak az interneten keresztül. Itt megpróbáljuk tartani a kapcsolatot a nézőkkel egészen a jövő évig, amikor az új filmeket meg, megnevezi az új zsűri. És Kárlovi Váriban lehetőség lesz majd arra, hogy azok, akik szavaztak, elmehessenek Karlovi Váriba, és részt vehessenek az ottani filmfesztiválon. Azt gondolom, hogy a Lux D iránti érdeklődés növekedett, és remélhetőleg a Költségvetési Szakbizottság nem fog akadályokat eh, gördíteni elébünk, hiszen itt egy nagyon fontos kommunikációs eszközről van szó, és lehetőségünk van arra, hogy a parlamentet bemutassuk olyan módon, amelyre amúgy máshogy nincsen lehetőségünk. Eh, december 11-én kerül sor majd a Lux Day kiosztására, a szavazás után eh, nevezzük meg a győztest, minden filmnél vannak feliratok, és eh, a győztes film jelentősebb eh, média híradást is eh, kap, illetve a vakok számára is hozzáférhetővé teszi. És kérem, hogy szakítsanak időt majd a díjkiosztó ünnepségen való részvételre, hiszen a filmvilágból magas szintű szakembereket fogunk meghívni, a Velencei Biennale vezetőit többek között, Kájle asszonyt az Árte képviseletően, hiszen az Árte hírközvetítést szeretne készíteni a díjkiosztásról. Tehát úgy érzem, hogy itt lehetőségünk van arra, hogy ezt a parlamentet más szemszögből mutassuk be. Tehát itt nem pénzkidobásról van szó, hanem a saját pénzünket, a saját kommunikációs költségvetésünket arra használjuk fel, hogy az embereket kapcsolatba hozzuk a filmekkel, fontos témákkal, olyan témákkal, amelyek a mi munkánkat is érintik. Én emlékszem arra, amikor egy francia film kapta a fődíjat, illetve a Die Fremde című film is, amikor a becsületgyilkosságok témáját taglalta a film, a bevándorlók témáját a francia film, tehát ezek nagyon-nagyon fontos témákat kezeltek, kinyitották a szemünket olyan témákra, felnyitották a szemünket olyan problémákra, amelyek mindenkit érintenek Európában. Tehát, mint említettem, olvashatnak arról, hogy miről szólnak a filmnek, a jelenlévő képviselők pedig megkapják a DVD-ket, a többieknek pehjük van, akik nem jöttek el a mai ülésre, kérhetik a DVD-t, illetve a kód segítségével interneten keresztül hozzáférhetnek mindehez. Tehát ennyit szerettem volna mondani a témával kapcsolatban, és még egy pont, minden évben, amikor első alkalommal Velencében bemutatjuk a filmeket, a három javasolt filmet, akkor minden egyes alkalommal az, az Európa Cinema és a Venice days összefogva a 28 országban 25 fiat fiatalt, tehát egyetemistát, filmkedvelőt, nem filmszakembereket hívunk meg, ide, és ők, illetve Velencébe, és ők egy héten keresztül megnézhetik az összes filmet a Biennálén, egymással beszélgethetnek, barátságot köthetnek, 28 fiatalról van szó, hol találkozhat az ember egy héten keresztül 28 tagország fiataljaival, a horvátok első alkalommal vettek ezen részt, tehát itt lehetőséget biztosítunk ezen fiatalok számára, részvételhez, ők bloggolnak e, egész éven keresztül, és kisfilmeket készítettek, egyperces kisfilmeket, ezek a fiatalok, és minden egyes alkalommal, amikor egy film bemutatása kerül, akkor e, ezeket a kisfilmeket is bemutatjuk, hiszen ez betekintést e, ad abba, hogy milyen érzésekkel viseltetnek ezek a fiatalok, milyen tapasztalataik voltak, amikor együtt lehettek. Két évvel ezelőtt a Biennálén egy fiatal azt mondta nekem, ön, ön pakasszony, én az egyike vagyok a 27 fiatal egyikének, Hát ez is azt mutatja, hogy igenis terjed ez a folyamat. Ő elmondta azt, hogy különböző módon érkeztek meg, autostoppal és máshogy Velencébe, tehát úgy érzem, hogy ez egy fantasztikus eszköz, és még egyszer meg szeretném említeni On ezt a kollégát, akinek ez az ötlete volt, ő a zöldek egy képviselő, és természetesen szüksége volt On ezt a kollégának a többiek támogatására is, akik eh, egy kicsit nyomást tudtak gyakorolni. Hiszen ha ez nem így lett volna, akkor uh, nem lenne 7 éve Luxdé, tehát mindenkinek jó szórakozást kívánok a filmekhez, tehát uh, az irodáik számára is kérjék ezt a kódot, amit említettem, hogy interneten keresztül megkérhez, megkérhessék a filmeket. Boris, először parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ezt a uh, díjat ennyire támogatja. Uh, én is készítettem olyan jelentéseket, amelyek a filmekkel, a mozival foglalkoztak, És úgy érzem, hogy az irodáink igenis jelentős promóciós tevékenységet folytatnak a filmek érdekében. Én is részt vettem fiatalokkal együtt a filmek bemutatásán, és ők az európai problémákról vitáztak, beszéltek. Azt gondolom, hogy ezt tovább kell erősíteni, és azt gondolom, hogy Ezeket a jó gyakorlatokat, eh, amelyekre már Németországban, Lengyelországban példa van, az ottani európai parlamenti irodák segítségével fontos lenne szélesebb körben használni, hiszen ezek az európai filmet támogatják, nagyon sok mindent érhetünk el a filmeken keresztül, tehát még egyszer köszönöm szépen ezt a közös munkát. Szerettem eh, volna egy információt megosztani az összes kollégával a Lukti kapcsán Franciaországban. Az egyik civil szervezet eh, Németországban, Olaszországban, eh, más országokban is ez létezik. Franciaországban ez a civil szervezet úgy döntött, hogy 20 francia városban az összes Lux díjra jelölt filmet be fogja tudja mutatni. Lé, Bordeaux, Montpellier, Cannes, két párizsi film bemutatása is sor kerül, hogyha a szerzők felszabadítják úgymond ezeket a jogokat, úgy az európai tematikákat be lehet mutatni ezekbe a, ezekben a francia városokban, és ezt üdvözöljük. Köszönöm szépen. Szilvia, köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani Doris Paknak a lelkesedésért, a kötelezettségét. Én részt vettem Velencében, Karloviváriban is, illetve más rendezvényeken is. Azt gondolom, hogy ezek a rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre tesznek szert. A fiatal rendezőket is támogatjuk, és minden évben 28 fiatal vehet részt egy héten keresztül ezeken a fesztiválokon. Ez nagyon fontos az európai kultúra számára, és azt gondolom, hogy az elmúlt évben, amikor az Európai Parlament tagország irodái is szorosabban bekapcsolódtak a promócióba, ez nagyon fontos lépés volt, a jövő héten Rómában is bemutatjuk a filmeket, a Modern Művészetek Múzeumában, Velencében is, más városokban is. Nagyon sok kérdés érkezett el hozzánk, mindannyian be kell, hogy kapcsolódjunk ebbe a folyamatba. Elfelejtettem azt, hogy Szilvia mindig velem volt, amikor Velencében jártunk, akkor is, és ezekkel a fiatalokkal sokat beszéltünk, Márkusz is velünk volt, ők Velence közelében élnek, és azt gondolom, hogy ott nagyra értékelték a mi jelenlétünket. Hannibal asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a lelkesedést, amelyel brit filmet is jelöltetett. Nagyon örülök neki, hogy részt vett egy brit film is a versenyben. Még nem láttam, de ahogy az információs füzetet olvastam, tényleg nagyon érdekes, megragadó témákról szólnak a filmek, és nagyon várom, hogy megnézhessem. Valóban a jelenlegi szociális problémákat tükrözik a filmek, és a Lux, a Lux díjnak ez az erőssége. Pontosan ezt tesszük, tehát engedjük, hogy ezeket a témákat tükröztessék a filmek, és az ezévi Lux díj miatt ezért különösen izgalommal várom az eredményt. Köszönöm szépen. Megerősíthetem én is, amit Doris Pák mondott. Tegnap Kölnben is volt egy teljesen tele mozi előtt, moziban végzett bemutatás, bemutató, és tényleg látni, hogy mennyire a szívén viseli mindenki ezeket a filmeket, de nem könnyűek a témák, kemény témákról szólnak. Nagyon jó, hogy ezt megtettük. Tegnap a zsűri egyik tagjával beszéltem, és remélem, hogy tényleg meg jó lesz az eredmény. Fantasztikus filmeket találtunk, és valószínű igaz, hogy azokat az embereket is elérjük ezekkel a filmekkel, akiket amúgy a politikai viták nem érdekelnek. Az európai identitást ilyen módon is meg lehet teremteni Tegnap azt mondtam a zsűrinek, hogy nagyon, hogy, hogy kellene egy intelligens, ravasz európai vigjátékot is jelölni. Ezt is bemutathatnánk az Európai Parlamentben a Lux D keretében, és akkor ez még több emberhez eljuthatna hiszen mindenkinek az a benyomása rólunk, hogy lassan folyik a munka, és nagyon nagy problémáink vannak. Hogyha az ember egy ilyen filmbemutató után vidáman nevetve megy ki a moziból, az is segíthetne azon, hogy az emberek jobban megértsék, mi folyik itt. Tehát jó lenne, hogyha egy vígjáték is szerepelne legközelebb. Elnök, hát ezt pontosan egyik zsűritag is elmondta, és nekem is mondták, hogy hát Doris, hát mindig ilyen szomorú filmek vannak. Jó, de azért nem volt mindegyik szomorú vagy tragikus, voltak könnyebb, voltak végjátékok is, de ezt erről persze beszélhetünk, hiszen nem biztos, hogy mindenkinek mindig arra van szüksége, hogy a legnagyobb problémákról szóló filmeket nézzen. Minden esetre hát mi nem vagyunk a zsűriben, a zsűrinek kell azt összeállítani, hogy milyen filmek szerepelnek. Persze vannak itt a, itt a szintre is, a minőség szintjére is kell vigyázni, hogy nem egyszerű ennek a, ezeknek a filmeknek a kiválasztása. Minden esetre mind a három film során lehet nevetni is, csak hát persze problémák is vannak benne, aktuális problémák. Hát ez ennyi volt a... Igen, szeretném még hozzászólni, Pierre? Ez egy francia romantikus film, amely egy spanyol pásztorról szól. Ez ugyan nem kapta meg a Lux díjat, de ö, vicces volt, csak szeretném a kollégákat megvigasztalni, hogy kétféle film létezik. A Kilimanjaro pedig kifejezetten jó film volt, szinte sírni is, de persze nevetni is lehetett rajta. Nos, próbáljuk meg akkor ezt a dolgot lezárni. Maricela, kérlek, állj föl. Állj föl, Andrej. Ők csináltak mindent, csak ketten. Iszonyú munkát végeztek, éjjelente is dolgoztak. Köszönjük, köszönjük, Henry és Maricella mindenki nagyon hálás nektek, tapsot érdemeltek. Most rátérünk a következő napi rendi pontra. A következő napi rendi pont pedig... A study. A study. A study. Well, study. study. Our police department B study on quality tehát a korai gyermekkori nevelés és gondozásról szóló előadást fogunk meghallgatni Ján Lindebontól, aki a Pantelja tanácsadója, kutatója. 2011 májusában azt hiszem, hogy a Hannibal jelentést fogadtuk el éppen a kora gyermekkori nevelésről, és a gyermekkori fejlődés és az első iskolai évekkel kapcsolatban kaptunk egy, kis információt, jobb rálátást, és egy tanulmányal bíztuk meg az illetőt arról, hogy az a kapcsolatban, hogy Európában milyen a korai gyermekkori nevelés képe, úgyhogy a, ez a kutató egység egy tanulmány készített el, és ennek bemutatására hívtuk meg most Gertján Lindebom urat. Kérem, hogy 15 percnél ne legyen hosszabb a, bemutat, a bevezetője, illetve az előadása. Mondja el, hogy mit ö, ö, talált az, ö, az adott ö, kutatás. Köszönöm szépen! Pantája kollégáim, pantájbeli kollégáimmal együtt készítettem el ezt a tanulmányt, és szeretném a következő témákat eh, bemutatni. Először is a hátteret, a eh, tanulmány célját, az értékelő keretet, a legfőbb eh, eredményeket, valamint bizonyos ajánlásokat is, ajánlásokkal is élnénk. Tehát először hadd írjam le a hátterét mindennek, ennek a tanulmánynak a korai gyermekkori nevelés és gondozása kapcsolatos politikák minden gyermeket és szülőt érintenek az Európai Unióban a munkaerőpiacon részvétele egyre jobban összekapcsolódik ez, és mindez arra megy ki, hogy a fiataloknak minél egyenlőbb lehetőségeket és minél egyenlőbb fejlődési lehetőségeket adhassunk. Az európai szinten és a tagállami szinten is kell, hogy folyjon a munka annak érdekében, hogy jobb és jobb minőségű gyermekintézmények jöjjenek létre. A bizottság 2011-ben adott ki ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot, amelyben kijelentették, hogy a korai gyermekkori nevelés, az élethosszígtartó tanulás, a társadalmi integráció és a személyes fejlődés kulcsa is. Az európai a tagállamok inkább a részvételre koncentrálnak ugyanakkor a helyet, hogy a minőséget próbálnák megnövelni. A barceloni megállapodás értelmében az a célunk, hogy minden négy, éven, négy évnél idősebb gyerek kb. 95%-ának biztosítsunk megfelelő gondozást. A koordináció nyitott módszerével dolgozunk, az e, egy olyan munkacsoportban, amelyben a tagállamok, részt, a tagállamok mindegyikéből vesznek részt képviselők. Nézzük meg kicsit közelebbről, hogy EU-s szinten milyen lépéseket tettünk, mielőtt a tagállami lépéseket megtekintjük. Ezek ugyanis a tanulmányaink, ezek az eredmények adják tanulmányaink gerincét. 2000 kettőben Barcelonában már egyetértettek a tagállamok abban, hogy három évesnél idősebb gyermekek 9%-ának, és a 0 és 2 éves korú közötti gyerekek 30%-ának fognak megfelelő teljes egésznapos gyermekgondozási helyet biztosítani. Az európai Európa 2020-as stratégia pedig minden négy évesnél idősebb gyermek 95%-áról beszél sajnos ez még elég rossz helyzetben van, mert a minőségre nem nagyon koncentrálunk. A minőség még nem megfelelő. Az európai intézmények viszont nagyon komolyan veszik ezeket a célkitűzéseket. Az Európai Bizottság is kiadott egy nyilatkozatot, az Európai Parlament pedig egy állásfoglalást fogadott el, amelyben pontosan a gyermekgondozás minőségét szeretnék növelni, és ezt ilyen módon alakítani a tagállami politikákat is hogy állnak a tagállami politikák. Először is tehát megnéztük az Európai Uniós politikai fejlődést a tanulmány megírása során, Európai Uniós szintű érdekeltek meginterjúvalása során, valamint az egyes tagállamokban létező rendszereket tekintettünk meg, megnéztük, hogy milyenek a hiányosságok, megnéztük, hogy milyen javításokra szorulnak ezek a rendszerek a, a tagállami már meglevő tanulmányokat is megpróbáltuk bevonni a tanulmányunkba, de ö, konkrétan hat tagállamra koncentráltunk, és ezekben a tagállamokban készítettünk interjúkat ö, az érdekeltekkel. Spanyolország, Hollandia, Románia, Írország ö, és Németország Németországon belül észak rajna Westfália tartomány, valamint Finnország vettek részt a tanulmányunkban. Szerettük volna tehát minél összetettebb képet kapni, minél több területet lefedni az Európai Unión belül. Ezen keresztül fontos volt tudni, hogy gyakorlatban hogy néznek ki ezek a rendszerek a, az adott gyermeknél megőrző gondozó intézményekben, amelyek Brüsszeltől igen messze helyet, helyezkednek el. Egy sor jó bevált gyakorlatot is azonosítottunk, ezeket is leírtuk részletesebben a tanulmány során. Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik a nyitott koordinációs módszerrel, annak érdekében, hogy egy európai keretet alakítson ki a korai gyermekkori nevelésnek és gondozásnak. Ez még nagyon korai stádiumban van. Mi a tanulmányunkat azokra a prioritásokra alapoztuk, amelyeket a parlament és a bizottság is aláhúzott. Itt látjuk ebben a táblázatban, hogy a bizottságnak mik a legfőbb prioritásai, illetve ezeket összehasonlítottuk a parlamentével, és látjuk, hogy körülbelül ugyanazokra a témákra vonatkoznak ezek, és ez a tanulmánynak is nagyon jó alapot adott. Tehát fontos a hozzáférés kérdése, hogy milyen legális, milyen törvényi és politikai keretek vannak, hogy hogy néz ki a személyállomány, hogy milyen tantervek vannak, illetve hogy a szülőket milyen mértékben vonják be a politikák kialakításába. Ezek a legfontosabb elemek. Ezek képezték a tanulmányunk alapját, ezekből indultunk ki. Először azzal kezdeném, hogy a négy évnél idősebb gyermekek milyen százalékban vesznek részt gyermekgondozásban. A 95-ös százalék, 95 százalékos részvétel a fekete viszintes vonallal jelezve látható itt a grafikonon. Látjuk, hogy a részvételi ráta 2000 és 2010-es évek között látjuk, hogy a kék, kékkel jelzett részek azok, amelyek a résztvevő gyerekek számát mutatják, a sárga részek mutatják a változásokat, amelyek, amelyeket 2010 után tapasztalunk, a piros vonalak pedig azt mutatják azokat az eseteket, amikor a gondozásban résztvevő gyerekek száma csökkent. Látjuk, hogy egy emel, emelkedő tendencia látható, de a tagállamokon belül igen nagyok a különbségek, hogyha összehasonlítjuk a 2000-es, illetve a 2010-es szinteket. Na, csak kis mértékű csökkenések láthatók. Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy vajon a gazdasági válság milyen hatással lehetett erre, ezekre az adatokra. A tanulmány szerint negatívan befolyásolta a válság az egész Európai Unió területén a gyermekgondozás kérdését, eh, de ezt a 2010 utáni adatok még nem eh, tudják tám- alátámasztani. Minden esetben nagyon sok családban az a helyzet, hogy a szülők elvesztették a munkájukat, nem tudják megfizetni a gyermekgondozást, a, ta- a kormányok viszont csökkentették a gyermekgondozásnak adott támogatást, tehát ez azt eredményezte, hogy nagyon sok gyermek erre otthon vigyáznak, és nem gyermekgondozó intézményekben. Ez tehát egy olyan kérdés, amit az európai intézmények az elkövetkezendő években komolyan meg kell, hogy tekintsenek két nagyon fontos veszélye lehet ennek. Először is az, hogy a tagállamok csak a költségekre összpontosítanak, a gyermekgondozás minőségére nem. Másrészt pedig a tagállamok majd azokat a gyermekcsoportokat fogják megpróbálni bevonni a gyermekgondozásba, amelyeket legkönnyebben elér, e, e, e, amelyek legkönnyebben elérhetőek, és amelyek a legtöbbet profitálnak majd a tanulmány Finországban mutta, mutatta például azt meg, hogy a, hogy az általános részvételi ráta nagyon alacsony, illetve egy kicsit alacsonyabb, de azt találtuk, hogy a hogy a nehezebb helyzetű, hátrányosabb helyzetű csoportokból ugyanolyan lehetőséggel vesznek részt a gyermekek, mint a tehetősebbek. Úgyhogy az egyik fontos eredmény az, hogy a hátrányosabb helyzetű csoportokra is jobban kell koncentrálni, és nem csak azokra a gyermekekre kell, azokat a gyermekeket kell bevonni a gyermekgondozási intézményekbe, akiket könnyen elérünk egy második olyan elem, amelyel fejlett, fejleszthetjük a minőséget, az az, hogy jobban integráljuk a rendszereket, tehát az átmenet egyik intézményből a másikba gördülékeny és könnyű. A következő tendenciák figyelhetők meg. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon éles a három éven aluli, illetve a három éven fölüli gyermekek közötti különbség, tehát az a három éven aluliak inkább gyermekgondozást kapnak, utána pedig kon- konkrétabb tanítás következik. A korai gyermekkori neveléssel kapcsolatos minőségbiztosításnak is fontos jelentősége van. Ezt minimális követelmények mentén kell megszervezni. A nagyon fontos kérdés az az, amikor amúgy is kicsik a költségvetése, hogy a gyermekgondozókat hogy tudjuk ösztönözni arra, hogy jobb minőségű gondozást biztosítsanak, miközben a jogszabályok csak minimális követelményt tartalmaznak. Írországban Például van egy nemzeti minőségi keret, Sziolta ennek a neve, és ennek a keretnek az a feladata, hogy a gyermekgondozókat, a tanárokat arra ösztönözze, hogy a minőségre próbáljanak összpontosítani és ne csak a minimális feltételeket tartsák be. Tehát próbáljanak meg kollégáikkal együttműködésben minél több jó bevált gyakorlatot magukévá tenni, ahelyett, hogy csak a rendelkezésekre koncentrálnak. De ezek a kezdeményezések nagyban függenek a finanszírozástól. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy az korai gyermekkori nevelésbe fektetett összegek többszörösen megterül, megtérülnek, ennek ellenére nagyon kis összeget fektetnek be a jelenlegi gazdasági gazdasági helyzetben a tagállamokba, és ez sajnos közvetlenül kihat a nevelés minőségére, többek között a hátrányos csoportok hozzáférésére is. Pozitív kapcsolatot tudunk felfedezni a korai nevelésbe befektetett összegek és a későbbi eredmények között, például az OECD PISA eredményei között. Ezek nyilvánvalóan összefüggnek egymással. A hat tagállam a tanulmány alapján újra aláhúzta annak a fontosságát, hogy mennyire fontos a, a személyi ellátottság. Folyamatosan el kell gondolkodnunk a saját gyakorlataink fenntarthatóságán, és a gyerekekkel folytatott interakciós helyzetekben azon, hogy a velük foglalkozók képesek-e minőségi módon kommunikálni egyáltalán. Bizonyos minimális követelmények persze jelenleg is léteznek EU szerte e tekintetben. Például ugye 0-3 évkorú gyerekekkel kapcsolatban más elvárások fogalmazódnak meg, mint nagyobb gyerekekkel. Fontos elmondani azt, hogy a formális gyermekellátásban. Nyilván, ahol ez szakszerűen zajlik, ott nincs gond. Németországban, észak rajna Westfalia tartományban több funkciós regionális családi központokat hoztak létre. Itt a gyermekekkel foglalkozó informálisan foglalkozó személyek ugyan nem kapnak formális oktatást, de folyamatosan részt vesznek továbbképzésen, eszmecseréken, és javíthatják, fejleszthetik skilljeiket. Nagyon sok megközelítés létezik. Or tradition. A, a, persze a helyi kultúrától és oktatás kultúrától függően. Mások a körülmények. Több tagállam például bevezetett egy előiskolai iskolára felkészítő évet, hat kiválasztott tagállamban közül Romániában is létezik ilyen, Finnországban és más helyütt is. Végül pedig, ami a szülő szerepét illeti, itt is különböző ö, megközelítések érvényesülnek. Ö, itt az egyes szolgáltatók szoktak iránymutatásokat kiadni, hogy a szülőkre mi vonatkozzék, de a szülőket általában nem hagyják ki, tehát elismerik szerepüket. Ö, ezen ö, tanulságok tükrében EU szinten talán azt mondhatjuk, hogy a korai gyermekkori oktatás ö, még nagyon gyerekcipőben jár EU szerte, noha a tagállamok kijelöltek bizonyos célokat maguknak, még nincsenek EU szintű közös megfogalmazások a tekintetben, hogy itt mi a minőség záloga. A minőséghez azonban mindenképpen hozzátartozik annak az ismerete, hogy sokféle vélemény és megközelítés az, amelyet most közelíteni kéne. Egyes tagállamoknak teljesen integrált állami rendszere van erre a korcsoportra, más tagállamokban korcsoportonként különböző, hogy mennyire szervezett és formális ez a fajta ellátás, és a nemzeti tantervek is e szerint különbözők a korai gyermekkori képzés legtöbb országban egyáltalán a részvét, részvevőkért küzd. Vannak nagyon nehezen elérhető csoportok, és ezeknél a minőségi képzés biztosítása különösen nehéz. Létrehoztunk egy tematikus munkacsoportot, amely ezeket a különböző EU megközelítéseket legalábbis összefoglalja, és megpróbál egy minőségi keretrendszert megfogalmazni, amely első lépésként, dobbantóként szolgálhat ahhoz, hogy ebből egy formalizáltabb európai keret legyen. Milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg e minőségi keret kapcsán? Úgy gondoljuk, hogy mivel az EU fellépés azon a területen még nagyon gyerekcipőben jár. Először is egy olyan politikai környezetet kéne teremteni, amelyben a tagállamok továbbfejleszthetik saját rendszereiket. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmüket bizonyos kulcsfontosságú területekre, amelyekre nekik is oda kell figyelniük, és azokra a kutatási eredményekre, amelyek már léteznek. Itt láthatók ezek, tehát előkészítő év, magas szintű intézményesítés, a konkrét célok, benchmarkok, indik, indikátorok megjelölése, az érintettek körének feltárása és a tagállamok közötti potenciális konfliktusok kezelése. Most kicsit részletezném, hogy hogyan lehet ezt, amit feltártunk, konkrét lépésekké formálni, esetleg akár az Európai Parlament közreműködésével. Először is a politikai környezet megteremtéséhez feltétlenül hozzájárulhatnak, hiszen fel kell tárni, hogy kik egyáltalán a folyamat érintettjei. Képzési területen a tagállamoknak nagyon konkrét elképzeléseik vannak, sőt, már programjai is, minőségbiztosítási programjai is, ezért ahhoz, hogy ezeket közelíteni lehessen egymáshoz, politikai elkötelezettségre van első körben szükség. Másodszorban a tagállamok közös ö, ö, baja, hogy erre a korcsoportra náluk sem léteznek még kialakított formális minőségi rendszerek, és ha igen, ezeket nem egyeztették sem más tagállammal, sem az EU-val, tehát még egyelőre összehasonlíthatatlanak eredményességű tekintetében. A munkacsoportunk, az Európai Bizottság most éppen egy glossárium megalkotásán dolgozik, hogy legalább a fogalmak tekintetében egy nyelvet beszéljünk. Azt javasoljuk, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság ne becsülje a, le a közös terminológia glossárium szükségességének fontosságát. Az intézményesítés magasabb foka az, amit ajánlanánk. Ahhoz azonban, hogy ezek az infrastruktúrák és szervezeti keretek kialakulhassanak, először koordinálni kell a politikákat. A tematikus munkacsoport jelenleg a tagállamok részvételével működik, és már jó pár érintett csoportot megkerestük, és a bevált gyakorlatokat gyűjtjük, megpróbáljuk segíteni ezek cseréjét. Ami a konkrét célok, benchmarkok, indikátorok témáját illeti, a, a tagállamok egyelőre abban értékeltek, hogy érdekeltek, hogy sajátjaikat fejleszék, de pozitív nyomást gyakorolhatnak már jól kialakított rendszerek más tagállamokra, hogyha azok beválnak. Jelenleg EU szinten csak a 95%-os részvételi cél arány fogalmazódik meg. Korábban már kifejtettem, hogy ez nem jó, hogyha csak a részvétel mennyiségi szempontját és a minőségi szempontokat nem jelöljük ki. A tematikus munkacsoport ezért arra törekszik, hogy minőségorientált benchmarkok is megfogalmazódjanak. Az EU intézményeknek szerintünk nagyon oda kéne figyelni erre a kérdésre, hiszen az OMC e hátterében a minőség kell, hogy álljon, mint hajtóerő, és a jövő szempontjából is ez a legfontosabb. Az involving stakeholders, vagyis a szereplők feltárása, bevonása témában <clears throat> az OMC elvileg ugye alulról fölfele építkezik. A jelenlegi OMC folyamatban azonban nagyon kevés az interakció tematikus munkacsoport és a, az érintettek között. Fontos, hogy a szereplőket a bizottság is megkeresse, és rávegye a tematikus munkacsoporttal való együttműködésre. Csak akkor tudjuk a tagállami politikákat irányítgatni, segíteni, hogyha minden érintett csoport be van csatornázva a döntéshozási rendszerbe, és ha a tagállamok között konfliktus adódna, tehát mondjuk az egyik országban van egy kezdeményezés ösztönző, a másikban pedig pont ezt nem fogadják el, megint csak a tagállamok közötti együttműködés, illetve a bizottság szerepe nő meg az egyeztetés segítségi, segítsége szempontjából. Össze kell gyűjteni a lehetséges legtöbb véleményt. Jelenleg még nem lehet pontosan megjósolni, hogy a tagállamok között milyen konfliktusok adódhatnak, de az biztos, hogy olyannyira különbözők a, az oktatási rendszerek, hogy ebből lesz súrlódás. A parlament és bizottság ezért szerintünk a második és harmadik kritériumra kéne, hogy helyezzék a hangsúlyt, vagyis a konkrét célok kialakítására, a benchmarkok, indikátorok közös definíciójára, és a korai gyermekkori képzés minőségi szempontjainak hangsúlyozására. De mit tehetnek a tagállamok? Befejezésképpen engedjék meg, hogy összefoglaljam hogy mit ajánlunk a tagállamoknak. Először is alapvető fontosságú, hogy a tagállami politikákat tényekre alapozzák. Nagyon gyakran az általunk vizsgált országokban is sok olyan politikát találtunk, amelyek légből kapott, vagy hát legalábbis kevéssé megalapozott, szakmailag megalapozott alapokon álltak. Egyesek a rendszereiket amerikai tanulmányokra építették föl, ugyanakkor olyan kohort jellegű tanulmányok, mint az amerikaiak Európában nem léteznek, pedig szükség lenne rájuk. A 95%-os részvételi cél arány eléréséhez nyilván a hátrányos helyzetű csoportokat is meg kell keresni, már pedig, sőt, pont ezeknek lenne a legtöbb haszna a koragyermekkori képzésből. Tehát nem csak a számszerű részvételi arány növekedésére kell koncentrálniuk a tagállamoknak, hanem arra, hogy a legnehezebben elérhető csoportokat, a vidéki térségekben a szegényeket elérjék ezek a programok. A felmérésünk is azt mutatta, mint ahogy az irodalom is, hogy csak az integrált struktúráknak van értelme. Le kell rombolni a mesterséges korhatárokat, hogy gyerekeket gondozók legyenek kapcsolatban olyan szakemberekkel, akik más korcsoportokért felelősök. A rendszer pedig olyan legyen, hogy egyáltalán lehetővé tegye a gyermekgondozók számára a minőségi iránymutatások követését, és ösztönözni kell az alulról jövő kezdeményezések felkarolását alapvető feltétel ehhez, hogy jól felszerelt és jól képzett intézmények, illetve személyzet működjenek. A felmérésünk kimutatta, hogy sok helyütt hiányzik a megfelelő képesítés a gyermekgondozók körében. Ez lehet egy szakképzésnek és a felsőfokú képzésnek egy keveréke, de mindenképpen összefügg a minőség, a gyermekgondozó képzettségével. A tagállamoknak itt lépniük kell, pénzügyileg is, tehát el kell érni, hogy az ilyen programokban résztvevő szakemberek nem csak számukat tekintve, hanem képzettségüket tekintve is megfeleljenek a széloknak. A tagállamok vállaltak dolgokat, ezeket most valóban végre is kell hajtaniuk. Végső ajánlása tanulmányuknak pedig az, hogy a gazdasági válság hatását nem szabad alulbecsülni. Ezen a területen is sok költségvetési megszorítás volt, és ebből adódóan pont a legrászorulóbbak maradnak ki gyakran a programokból. A tagállamoknak ezt valahogy orvosolniuk kell. James Hetman, a Nobel-díjas közgazdász mondta, hogy minden euró, amit az oktatásra költünk minél korábbi időszakban a gyermek életében, sokszorosan megtérül bármilyen egyéb befektetésnél jobban, különösen a hátrányos helyzetű csoportokra. Köszönöm, most pedig kérdéseket lehet feltenni. Először Hannibal asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen ezt az előadást. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon segítő, átfogó jelentés volt, és köszönjük szépen ezt a rengeteg munkát, amit ön ebbe beletett. Én a saját jelentésemben hasonló végkövetkeztetésekre jutottam, tehát általános megállapodás van azzal kapcsolatban, hogy milyen is a helyzet eh, EU szerte. Nagyon örültem annak, hogy a nyílt koordinációs módszert is megemlítette, hiszen ezzel kezdenünk kell valamint. Gyakran kapunk eh, érdekes jelentéseket, amelyek számos jó elgondolást tényt tartalmaznak, viszont nem mutatnak túl messze. Hát azt gondolom, hogy ezt nem ignorálhatjuk. Amit ön a tagországok számára javasolt, és azt gondolom, hogy ez itt egy fontos kérdés, hiszen itt tagországi kompetenciáról van szó, nem a mi kompetenciánkról. Tehát ezt a nyílt eh, koordinációs módszerrel kell megoldanunk. Tehát én nagyon örülök annak, hogy ön erre összpontosított. Tehát azt gondolom, hogy az előrelátható közeljövőben nem fogunk tudni sok mindent tenni a tagországi rendszerek harmonizálásában, de nem gondolom, hogy erre feltétlenül szükség volna. Tehát egészen addig, amíg a minőséget illetően konzisztencia érzékelhető, és a tagországok tudják, hogy hol kell javítaniuk, nincs ezzel semmi gond, hogyha a rendszereik nem azonosak. Én üdvözlöm az elhangzottakat, és azt gondolom, hogy a szakbizottságban ezt figyelemmel kell, hogy kövessük, illetve fontos a kommunikációt bátorítanunk, erősítenünk, illetve a tagországi helyzeteket figyelemmel kell, hogy kísérjük. Még egyszer köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Piotr Boris. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a tanulmányt. A tagországoknál nincsenek megfelelő összehasonlítások. Nekem három gyermekem van, és a gyerekek már iskola előtti nevelő intézményben vannak. Alsó Sziléziában annak idején is arra összpontosítottam, hogy az én régiómban, illetve más régiókban is az iskola előtti oktatási rendszerekhez hozzáférjenek. A strukturális alapok segítségével is megvalósítható mindez, illetve a szociális alap segítségével, és így több százezer munkahely születhet. Nagyon fontos, hogy megfelelő számú hely jöjjön létre az óvodákban, a kisvárosokban, ez nem volt jellemző, illetve a vidéken is hiányzott a megfelelő számú óvodai helyek megléte. A nők számára a munkaerőpiachoz való hozzáférés is nagyon fontos, illetve a hatás gyakorlása nagyon fontos a gyermekek oktatására, nevelésére, Közép-Európában is meg kell teremteni ezeket a lehetőségeket, hiszen ezek a szolgáltatások korábban nem voltak meg. Itt nagyon fontos a minőségre és megfelelő hangsúlyt helyezni. A három és hat év közötti gyerekeknél gyere, Lengyelországban nincsen beiskolázási kötelezettség, tehát a a szülők gyakran döntenek úgy, hogy a nagyszülők gondjára bízzák gyermekeiket, de az is elképzelhető, hogy valamelyik szülő vagy az egyik szülő viseli a gyermekek gondját. Ez nagyon fontos, mint említettem, a minőséget szem előtt tartani, a Waldorf módszert is láttam, már nagyon jó Montessori óvodák is léteznek, de számos jó módszer él. És vannak olyan óvodák is, ahol a gyermekek három nyelven kommunikálnak, a Görlitz az egyik oldalon, Skosalic a másik oldalon, és itt gyakran a német és a lengyel gyermekek együtt játszanak, és nagyon jól értik egymás nyelvén. Tehát vannak nagyon jó gyakorlatok, viszont nincsen megfelelő rendszer annak érdekében, hogy a jó gyakorlatokat, a minőséget támogassuk. Azt gondolom, hogy fontos volna egy olyan mechanizmus létrehozása, amelyel össze lehetne vetni azt, hogy ezeket az eszközöket hogyan alkalmazzák. Tehát ez nagyon fontos, és a szülőket is meg kell győzni arról, hogy itt nem csak a rendelkezésre állás, hanem a minőség is nagyon fontos. Tehát itt nem tudom, hogy a tagországokkal hogyan kéne kommunikálni, ez nagyon nehéz, mint eh, eh, például Lengyelországban. Itt az önkormányzatok a felelősek, tehát nem maga az állam vagy a város. Tehát itt a címzettek eh, nem a tagországok, hanem több ezer önkormányzat, akik a saját rendszereiket felelősek. Tehát ezeket a tanulmányokat közzé kell tenni, és mint említettem, minőséget szem előtt kell tartani. Köszönöm szépen, Mari Teres Sánchez Schmidt képviselőasszony. Oui, voilà, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen eh, a bizottságnak is azt, hogy eh, ilyen sok időt szent erre a témára, hiszen ez a téma néhány évvel ezelőtt még nem volt annyira favorizált téma, és azt gondolom, hogy minden tagországot foglalkoztat a kérdés. Már nagyon jól tudjuk azt, hogy az Európai Unió egy versenyképes gazdaság felé orientálódik a 2020-as stratégia segítségével, és a kutatás, illetve az innováció legfőbb prioritások lesznek. Tehát nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő években az Európai Unióban a kitűnőségek kerüljenek előtérbe. A kutatásban pedig erre tekintettel kell lenni a gazdasági kutatásokban is, és nagyon fontos a gyermekek oktatását, nevelésére helyezni a hangsúlyt minden tagországban. Itt különböző oktatási rendszerek léteznek, illetve a kisgyermekek befogadása az intézményekben. Nem tudom, hogy Európa definíciót tudnánk-e kidolgozni a minőségi gyermeknevelés fogalmára, de a tanulmány bizonyos lehetőségeket vázol fel, tehát a tagországok nagyon fontos, hogy erőfeszítéseket tegyenek az iskolai rendszerek megszervezésével. Itt a nemzeti tagországi kompetenciáról van szó, tehát nagyon fontos, hogy minőségi oktatás valósuljon meg, minimális normákról van szó, de ezeket vajon hogyan definiáljuk egy közös keretben? Az élő nyelvek esetében ez létezik, tehát itt nemzeti kompetenciák léteznek, nincsenek tanulmányok arra vonatkozóan, hogy az iskola előtti oktatás milyen hatással van a későbbi előmenetelre. Olyan területről van itt szó, ahol igenis felléphetne az Európai Unió, különösen ami az értékeléseket illeti, hiszen a gyermek eh, fejlődése szempontjából eh, meghatározó az iskola előtti nevelés. Franciaországban eh, nagyon jól szervezett az iskola előtti nevelési rendszer, és különböző típusú intézmények léteznek, bölcsödék, óvodák, tényleges iskolák, amelyeket nemzeti szintén közösen kezelik az alsó tagozatokkal. Nem tudom, hogy Franciaországban, Európában a születések aránya nagyobb, hogy ez az oktatási rendszerre jó óvodákra vezethető -e vissza, és a nők foglalkoztatottsága is 80%-os. Tehát itt egy kettős megközelítésről is szó van, egy oktatási megközelítésről, illetve egy szociális megközelítésről, hiszen a kisgyermekeknél olyan gyermekekre is hangsúlyt kell fektetni, akik eh, nehéz helyzetben vannak, tehát nem férnek hozzá a struktúrához. Tehát területi szinten nem megfelelő az elosztás, és azt gondolom, hogy ezen javítani kell. Tehát megfelelő helyet kell biztosítani a három év alattiak számára is. Tehát köszönöm szépen ezt a tanulmányt, amely nagyon jó leltárt készített erről a témáról, és az előfeltétele az együttműködésnek. Természetesen nincsen ideális recept, illetve csoda recept, de azt gondolom, hogy a jó gyakorlatok cseréje javíthat a rendszereken is. A meglévő rendszerek, illetve a tervezés a tagországok részéről nagyon fontosan beszélt a politikai bekapcsolódásról, tehát a finanszírozást is biztosítani kell, ez egyértelmű tehát finanszírozás nélkül nem lehet semmilyen politikát megvalósítani, ami pedig a struktúrát illeti, illetve a képzési rendszereket, hogyha minőségi rendszereket alakítunk ki, akkor itt eh, magasan képzett szakemberekre, nevelési szakemberekre van szükség, illetve megfelelő oktatási eh, politikát is ki kell alakítani, ehhez pedig szükség van a tagországok eh, politikai akaratára, ezt vajon hogyan lehet előidézni a regionális fejlesztési alapok is elhangzottak, hiszen itt eh, szintén lehetőségek mutatkoznak meg, és nagyon fontos ezeket a politikákat nemzeti szinten megvalósítani. Köszönöm szépen. Most pedig Szilvia kapszod. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes tanulmányt. Ahogy már mások is elmondták, és ahogy a jelent előadó is, érdekes lenne egy kicsit jobban kidolgozni ezt a rendszert. Lehet, hogy lehetne, lehetne bizonyos útmutatásokat kidolgozni, és nagyon érdekes a, annak a javaslatnak a megtekintése is, hogy igen, növelni kell a minőséget hogy az, az rendben van, hogy van minimális követelmény mindenhol, és hogy vannak minőségi követelmények is, de részletesebben meg lehetne tekinteni azt, hogy ezt a bizonyos minőséget milyen elemek állítják össze, hogy milyen elemekből áll össze a, a, a jó minőség. Fontos lenne ezt, hiszen európai szinten, hogyha megnézzük a, az intézményeket, akkor ezen belül a személyzet összeállítása sem mindegy, hogy ez ne legyen túlságosan merev. És persze a személyzet továbbképzése is ugyanilyen fontos, hogy mindig járassanak tanfolyamokra, és hogy alapvetően meglegyen az minimális képzettségük munkavégzéséhez. Valamint van még egy nagyon fontos szempont, amely véleményem szerint nem szerepelt a tanulmányban, ez pedig a nevelők és a gyermekek aránya. Ez nagyon fontos. Természetesen fontos a minőség is, de az az idő is fontos, amelyet az egyes gyerekekre fordíthatnak a nevelők. A hozzáférés szempontjából az is fontos, hogy a ö, hátrányosabb helyzetű gyermekek, illetve a, ö, a fogyatékossággal élők ö, hozzáférése milyen. Erről is szere, szívesen szeretnék részleteket hallani. Aztán ö, azt mondta, hogy az óvodai ö, gondozást integrálni kell a jelenlegi rendszerben. Nem vagyok egészen biztos benne, hogy hogy képzeli ezt el. A hat éves kor alatti rendszerről beszél, igen? Vagy úgy gondolja, hogy integrálni kellene az alsó iskolai osztályokkal is? az alsó tagozattal ezt a rendszert. Én úgy gondolom, hogy az óvodában végzett teamwork, tehát a nevelők működése, az óvodai, utolsó óvodai évek alatt végzett munka kicsit szorosabban összefüggjön, vagy integrálódhasson az alsó tagozat első osztályaiban végzett munkával. Például okos lenne, hogyha az általános iskola és az óvoda egymáshoz közel helyezkedne el. Na most nem tudom, hogy a nullától hat éves korig terjedőkorú gyermekek integrációja más területeken hogy lehetne elképzelhető, tehát az orvosi ellátás, társadalmi, szociális ellátások terén. Náluk, nálunk például úgy van, hogy két, három éves gyerekek már rendes iskolába járnak, mert kis közösségek számára különösen nehéz az óvodák megszervezése és fenntartása. Természetesen az iskolán belül külön területek és külön tanáraik vannak, de mindenképpen iskolába küldjük az ilyen korú gyerekeket. Fontos még érdekes kérdés a válság hatása is. Nálunk is nagyon súlyosan érintette a válság a korai, korai gyermek. Érdekes lenne, hogy a különböző tagországban hogy áll ez a helyzet. Végül pedig még elmondanám, hogy Olaszországban az a tapasztalat, hogy az olyan gyerekek, akik nagyon korán kerülnek, például óvodába, tehát a 0 és 3 év közötti korú gyerekek Náluk nem látunk ilyen fantasztikus eredményeket. Márpedig nagyon sok olyan gyerek van, akik a szülei munkavégzése miatt korán, négy-öt hónapos korukban is akár már bekerülhetnek ilyen gyermekgondozó intézményekbe. Az lenne a kérdés, hogy a tanulmány kiterjedte ilyen kérdésekre, és arra, hogy az ilyen gyermekek szocializációja és későbbi tanulmányú eredményei mit mutatnak azokéhoz képest, akik később kerülnek majd óvodába. Ennek is nagyon érdekes lenne megtekinteni a következményei. Elnök, én is szeretnék valamit hozzátenni ehhez. Először is nagyon meglepődtem a finn eredményeken, hogy náluk van tulajdonképpen a legrosszabb minőségű gyermekgondozás, már pedig a PISA eredmények azt mutatják, hogy náluk vannak legjobb iskolák azt ö, olvastam, hogy Finnországban úgy vélik az embereket, hogy a ö, hogy, a, hogy, hogy az, az, állam mindent, az állam mindent kell, hogy fizessen, és hogy nem az, nem az iskola nem, nem az iskola a megfelelő hely minden, az oktatásra, és nem az óvoda. Minden esetre egy kérdésem is lenne. A azt mondta, illetve azt, azt, azt nem érintette, hogy, a, hogy egy gyermekkori e, e, nyelvtanulással mi, mi a helyzet, hiszen jelenleg nagyon fontos, hogy ezt is megtekintsük. Valahol a tanulmányban ez szerepel, vagy nem? Mert például, ha az ember egy Görlisben vagy a Zárvidéken a német-francia vagy német-lengyel határon lakik, akkor szégyen, hogyha nem tanulja meg a szomszédország nyelvét, a lehető legkorábban is, legjátékosabb módon. Márpedig ezeken a gyermekgondozó helyeken erre is lehetőség lenne. Nem arról van szó, hogy töltsére kéne fejükbe tölteni a nyelvet, hanem ezek többnyire egy-két másfél nyelvű családok, sarjai, sok barátjuk van túlról, tehát könnyű lenne nekik megtanítani a nyelvet. Van-e még kérdés? Kajira? Parancsolj. Köszönöm a szót, és köszönöm az úrnak az előadást, lenne néhány kérdésem hozzá. Szerettem volna többet hallani arról, hogy a legrászorulóbb, hátrányos helyzetű csoportoknak hogyan lehet ezt a programot közelhozni. Szlovákiában milyen kritériumok alapján mérték föl a helyzetet? Nálunk vannak ugyanis roma programok, de hogyan lehet a kapcsolatot megtalálni? Az esetanulmányokban arról volt szó, hogy csak egy kelet-európai országot, Romániát nevezték meg itt a hat ország között, és vizsgálták. Piotrral egyetértek abban, hogy Kelet-Európában ez egy sokkal nagyobb probléma, ami még a kommunista örökség miatt van így. A politikai változások után nagyon sok óvodát, bölcsödét bezártunk, ugyanakkor szükség lenne ezekre csak nem úgy, ahogy korábban működtek. Kelet-Európa és Nyugat-Európa összehasonlítására is szükség lenne szerintem, és Dorisszel egyetértek abban, hogy a korai nyelvtanulás, idegen nyelvtanulás is nagyon fontos lenne. Szlovákiában ugyan van ilyen, angolt tanul sok gyerek már óvodás korában, de a minőségi és mennyiségi szempontok, amelyeket előadónk is elmondott közül, a mondja, hogy a minősége fontosabb, de azért a mennyiségét sem szabad elhanyagolni, mert vannak olyan területek minden országban, ahol egyszerűen nincsenek iskolák. Tehát fizikailag lehetetlen őket intézményben, intézményes oktatásban részesíteni. Hiányoznak azok az infrastruktúrák, amelyeket egyébként az államnak kéne finanszíroznia és megteremtenie. Tehát a mennyiséggel is foglalkozni kell, mennyiséggel olyan értelemben is, hogy van-e elég tanár, aki ilyen helyeken dolgozzon. Ennek a felmérésnek az, az alap hangulata, alap hangvétele, na, hogy a fogalmazzak, is már problematikus, mert Sajnálatos, hogy ez a tanulmány csak angolul van meg. Jó, én el tudom olvasni, értem, de az ilyen felméréseket, vagy legalább a tanulságaikat le kéne fordítani kelet-európai nyelvekre elsősorban. Köszönöm szépen. És még egy dolog elnézést szeretnék még egy kérdést föltenni. szeretném megtudni, hogy miért 2010-es és 2000-es adatokat használtak. Talán azért, mert egy évtizedet akartak lefedni, de nincsenek frissebb adatok, akár 2012-esek legalább, amelyekre támaszkodhattak volna? Elnök. adja a szót. Igen, a nyelvtanulással kapcsolatban örülök, hogy ez elhangzott én erről rendszeresen szólok, és én ezt teljesen más ö, szempontból nézem. Ugye az Egyesült Királyságban botrányos az idegen tanítás helyzete, azt hisszük tudatalat vagy tudatosan is, hogy nincs szükségünk rá. És nem tanulnak a gyerekeink idegen nyelveket. Tehát minél többet beszélünk erről a témáról, annál jobb. Elvileg ugye az EU-nak van egy olyan célja, hogy minden európai polgár legalább két nyelven beszéljen, hát ez nálunk többségileg nem érvényesül, szerintem még a nemzeti alaptanterben sincs benne a nyelvtanítás. Tehát eh, eh, ahol csak ezt el lehet mondani, el kell mondani, és ha más nem, akkor ezen jelentés kapcsán is. Az a koordinációs módszer eh, jó, itt legalább három tag, ha ezt kéri, akkor talán erről lehetne hivatalból is szólnunk. A bizottságot képviseli itt valaki ma? Kívánnak megszólalni? Nem. Lendebum úr, nyilván ön nem felelős azért, hogy a tanulmányát lefordítsák más nyelvekre, de az összes többi kérdésre tudna válaszolni, ha megkérem? Köszönöm. Igen, nagyon jó érdekes kérdéseket kaptam. Akkor talán az integrált struktúrák kérdésével kezdeném. A jelentés rámutat, vagy legalábbis kísérletet arra, hogy rámutasson, hogy mennyire fontos az, hogy ezek a különböző ellátórendszerek egymás mellett működjenek, és hogy milyen jó, ha egymás mellett működnek. A nullától hat évig terjedő korcsoport kijelölése talán új korhatár szakadékot okoz, mondják egyesek, de hát nekünk ez volt a dolgunk, hogy ezzel foglalkozunk. Nyilván nincs szándékommal semmilyen mesterséges kor csoportkategóriákat alkotni, és ezt rá erőltetni a korai gyerek vagy oktatásra. Itt csak arról van szó, és mi is azt mondjuk, hogy a különböző korcsoportokkal foglalkozó intézményeknek szorosan együtt kéne egymással működniük, ideértve a gyermek gondozó kisgyerekekkel foglalkozó intézményeket is. Ezt az együttműködést az intézmények között meg kell teremteni, pont azért, hogy ne legyenek ilyen mesterséges korhatárok. Ez az oktatás minősége szempontjából fontos. Aztán volt egy kérdés, hogy mikor küldjünk egy gyereket, milyen kor, életkorban ilyen intézménybe. Ebben a jelentésben nem próbálunk erre a kérdésre választ adni, ez a szülők döntése marad úgyis a jövőben is, az oktatási kultúrától is függ, a kényszerektől és lehetőségektől, amelyek egy adott tagállamban léteznek. Ugye Finnország elhangzott. Például ott hivatalosan azt mondják, hogy az, a gyerekek otthontartását tekinti az állam is a legjobb megoldásnak ilyen korai életkorban. Tehát erre nem akarunk választ adni, ez tagállami szülői kompetencia elsősorban. Ami a személyzeti ellátottságot illeti, elhangzott, hogy hogyan lehet a folyamatos továbbképzést garantálni, és az önképzésnek lehetőséget adni. Ezt kiemelten kezeljük a szövegben, ezt a kérdést. Ebben az előadásban nyilván rövidítenem kellett, erre nem tértem ki részletesebben, de a teljes jelentés szól arról, hogy az egyes tagállamokban milyen képzési, továbbképzési, önképzési struktúrák működnek. És mi az, ami ezekből akár kötelező is, vagy csak lehetséges. Tagállamonként megint csak nagyon különböző a helyzet. Vannak tagállamok, ahol az önkéntesség elve érvényesül általában, van, ahol kötelező a továbbképzés. De ezt összefoglaltuk tanulmányunkban. Ami a nyelvi készségeket illeti, ezek több helyütt is előbukkantak. Külön azonban nem foglalkoztunk a kérdéssel a jelentésben. Már csak azért sem, mert megint csak nagyon különbözőek az országok. Észak-Rajna, vesztfáliában Németországban például vannak nyelvű iskolák. Finnországban teljesen más a megközelítés. Ott egy nyelvű, angol nyelvű iskola is létezik, beszéltünk is ennek a képviselőivel. Ezeket a kérdéseket az összes többivel együtt kell látni. Egyre több a tagállamokban a nyelvoktatást korai korban ösztönző program és keret. Hogy az idegen nyelvet a gyerekek játékos formában elsajátítsák. Ennek vannak előnyei, de amint túlzottan intézményessé válik, osztályteremszerűvé, szerűvé, akkor megint csak lehet, hogy a finneknek van igaza, hogy az iskolán kívül lehet ezeket a készségeket legjobban megszerezni. Tehát beszéltünk ugyan eh, erről a témáról, és a finn gyakorlatot is itt eh, elemezzük, de tudatában vagyunk annak, hogy nagyon sok eh, hasonló vagy teljesen eltérő megközelítés is létezik. Kaptam egy kérdést hogy milyen kritériumok alapján választottuk a hat országot, és miért csak egy kelet-európai van közöttük. Egyetértek azzal, amit a kérdés implikál, hogy valóban sajnos van kelet-nyugati szakadék. Ugyanakkor a tanulmányban a sokféleség feltárására törekedtünk, a különböző oktatási kultúrák lehető legnagyobb számának a feltérképezésére, és ennek ez a megközelítés felelt meg. Van egy sajátos szempont tehát, hogy az oktatási rendszerek mögött megbúvó oktatási kultúrák különbözőségét, sokféleségét tárjuk föl. Megpróbáltunk földrajzi értelemben is kinyúlni északra, keletre, nyugatra, délre, illetve a gazdasági válság hatásait elemezni azáltal jobban vagy kevésbé sújtott országokban. Nyilván bőven lehetne még országot választani, amely érdekes, de hát végül is erre jutottunk. Ez is egyfajta indokolható megközelítés. Ami a minőség kiemel szerepét illeti, igen, egyetértünk önökkel, és mi is leszögeztük, hogy a minőség önmagában nem elegendő, a minőségi szempontok érvényesítése, a mennyiségi szempontok érvényesítése van ezeknek is értelme, de fontosabb ennél a minőség. Nyilván a szolgáltatásokhoz, ellátáshoz való hozzáférés az egy arányszám, amely mennyiségi szempont és fontos szempont. De mi arra törekedtünk, hogy a kormányok és nem kormányok által finanszírozott intézményeket is összevessünk. És eljátszottunk magunk is azzal a gondolattal, hogy a többi struktúrával mi a helyzet, de végül is csak az államilag valamilyen módon államilag finanszírozott intézményekkel foglalkoztunk. Ez egy másik tanulmány célja lehetne. Így is nagyon érdekes következtetéseket tudtunk levonni. Miért 2000 és 2010 között vizsgáltuk az időszakot. Az Eurostat legfrissebb adataival dolgoztunk, ezek voltak a legfrissebbek az Eurostatnál a 2010-es adatok. És igen, ahogy ön is gondolja, valóban egy évtizedet próbáltunk lefedni, hogy meglássuk, hogy mit lehet tíz év alatt elérni. Ugye 2002-ben voltak ilyen ö, oktatási célok EU szinten, és ez így jól vizsgálható volt eh, ebben a távlatban. Végül pedig korábban hangzott el talán a kérdés, de most válaszolok rá, hogy a gyermekgondozó szakszemélyzet és a gyerekek közötti kapcsolat hogyan működik. A jelentésben megpróbáltunk rámutatni arra, hogy sok helyütt hiányoznak a jól képzett szakemberek, de ezt is sokféleképpen lehet mérni. Mi a tagállamokban egyenként létező felmérések adataira támogat, támaszkodtunk, és ebből adódóan a metodikák különbözősége egy kicsit torzítja a képet. De azért valamelyest sikerült összehasonlíthatóvá tenni az adatokat európai szinten, a gondozó gyerek számarány tekintetében. Bár még ez sem egy könnyű feladat. A hat tagállamra vonatkozó felmérés nyilván nem beszélhet a többi országról. Köszönöm. Azt hiszem, ez nagyon hasznos eszmesere volt. Köszönöm a kollégáknak és az előadónknak is, hogy kitartottak. Most akkor rátérünk a 9-es napirendi pontra. Új technológiák. Iván, parancsolja tiéd a szó. Okay, what do you want to tell us? Mit kívánsz nekünk elmondani? Aș, <clears throat> în primul rând, <clears throat> sunt foarte bucuros pentru că să lucrez la acest raport. Köszönöm szépen. Nagyon örültem annak, hogy ezen a jelentésen dolgozhattam, hiszen ez egy nagyon fontos időpontban érkezett, hiszen erről a témáról beszélnünk kell. Egyrészt létezik a gazdasági válság, a nemzetközi kontextus, a verseny, a nagy gazdasági blokkok az USA, Európa, Dél-Amerika, másrészt Európán belül létezik egy eh, szakadás, érzékeljük a munkanélküliséget a fiataloknál, a belső piac eh, még eh, nem válhatott valóságá a fiatalok számára. A készségek és képességek, amelyeket a munkaadók kérnek, még messze állnak mindattól, amit az egyetemisták az egyetemeken tanulnak. És ebben az összefüggésben az oktatási források nagyon fontos plusz alkotóelemet képeznek, és itt számos problémát lehetne ezekkel megoldani. Körülbelül 50-80 százaléka a hallgatóknak soha nem találkozik informatikai programokkal, informatikával foglalkozó um, könyvekkel, illetve nem tanulnak ilyet. A legtöbb oktató az um, az alsó tagozatokban, illetve a felső tagozatokban nagyon örülne eh, annak, ha részt vehetne ilyen kurzusokon, hiszen ők is eh, eh, rászorulnak ezekre az ismeretekre. Létezik egy olyan oktatási rendszer, amely tradicionális oktatási módszerekre támaszkodik, az IKT technológiát például, és ezt nem úgy tanulják, és nem tanítják, mint ha online módon is hozzáférhetőek lennének, viszont a modern technológiák, internethez való hozzáférés, minden lehetséges információhoz való hozzáférést jelent a világon. Európából, az USA-ból, Amerikából a legtöbb információ angolul rendelkezésre, de nagyon fontos az, hogy ne szalasztuk el ezt az esélyt, és használjuk ezeket az oktatási forrásokat azért, hogy a a munkaerőt jobban fel tudjuk képezni, felkészíteni, megfelelő készségeket sajátíthassanak el, illetve hogy a társadalmi igényeihez jobban alkalmazkodjanak az oktatási rendszerek. A 2020-as stratégiára, a tudásra, a társadalomra is támaszkodnunk kell. A bizottság három kulcsfontosságú területet állapított meg, a hiányos, az innováció hiánya az oktatási intézményekben, a második kihívás, a nyitott ö, oktatási források nem felhasználása, illetve az infor, infrastruktúra hiány, hiányossága amely minden egyes osztályteremben megvalósulhatna. Én itt az IKT technológiákra, illetve az internetes infrastruktúrákra szeretnék alapozni. A bizottság javaslatai A következőek három javaslat létezik, az online um, kompetenciák elsajátítása, digitális készségek elsajátítása, um, a az oktatók részéről a digitális oktatási anyagokhoz való szabad, illetve egyenes hozzáférés közfinanszírozással, illetve az internethez való hozzáférés jobb biztosítása az iskolák számára. Azt gondolom, hogy a nyitott oktatási források minőségéről többet kéne, hogy beszéljünk. Hogyha a hozzáférés ezekhez az oktatási adatokhoz ingyenes, akkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a minőség hogy néz ki, hiszen ezek a technológiák, az informatikai technológiák lehetőséget biztosítanak nemzetközi szinten is az együttműködésre az oktatásban. És a minőség egységesítése, az oktatási anyagok egységesítése egy nyitott oktatási források egységesítése azt gondolom, hogy nagyon jó kiinduló pont lehetne. Ezen kívül azt is gondolom még, hogy jelenleg az Európai Unió kockázatot vállal, és lemaradhat Ázsia, illetve az USA mögött. Olyan területeken, ahol a modern technológiákba történő beruházás nem megfelelő szintű, és ezen kívül azt gondolom, hogy lehet, hogy szükség volna egy tanulmány elkészítésére. Nem tudom, hogy léteznek-e hasonló tanulmányok, én ilyen típusú tanulmányokat nem láttam eddig, amelyekből kiderülhetne az, hogy milyen a kapcsolat a hagyományos oktatási módszerek, a modern oktatási módszerek között a modern technológiánk jobban ki kéne, hogy fejtsék hatásukat, de lehet, hogy itt hibát követünk el. Lehet, hogy vannak olyan tanulmányok, amelyek az, azt tudják bebizonyítani, hogy a hagyományos oktatási anyagokról nem kéne teljes mértékben lemondani. Nagyon pontosan elemeznünk kell azt, hogy az új technológiák alkalmazásában milyen messzire megyünk el, milyen területeken mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk, mit várunk az egyetemisták részéről, hogy mit tanuljanak meg a digitális készségeket illetően, illetve hogy a jövőbeni munkaerőpiac hogyan nézzen ki, milyen szakértőkre van szükség az Európai Unióban, illetve lesz szükség a jövőben. Köszönöm szépen, Boris. Za tą prezentację, ona... Köszönöm szépen ezt a, az előadást. Ez valóban a jelenlegi probléma gyökerét írja le és az oktatási rendszerekben minden tagállamban pontosan ez a kihívás, tehát az, hogy a tanárok, a professzorok, a mentorok a saját módszertanjuk egyszerűen konfrontálódik a digitális módszerekkel ugye minden információ megtalálható az interneten, mindenki használ internetet a tanuláshoz, de az oktatáshoz ugyanúgy, a tanárokkal is gyakran az interneten folyik a vita, és mm, a tanárok már, illetve a, a, a tanulók akár a hibákra is felhívhatják a figyelmet már az oktatás során, hogyha e felkészültek és el, előtte utána néztek a neten a témához. Úgyhogy ez tényleg igaz, nagyon fontos ez a kérdés, és egy jó felelős munka kell ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk ezen a területen. Tehát a digitális technika segít, technikát ki kell használnunk, segítsen minket, ismerjük el természetesen. Az a kérdés, hogy hogy tudjuk felelősen használni ezt a technikát, hogy tudjuk felelősen használni az internetet, a az információkat hogy tudjuk úgy szűrni, hogy ezek valóban hasznunkra váljanak, és ez a tanárok számára mindig, legelsősorban a tanárok számára mindig nagy kihívást jelent hogyha valakinek kiváló a tanára, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy egy előadást akár több ezer iskolában is vagy akár otthon is meg lehet tekinteni, és egy képernyő segítségével. Úgyhogy ez, ezt a fajta oktatást is ki kell használnunk, és ezzel kapcsolatban fontos az is, hogy a, a tanárok oktatásában nagy összegeket fektessünk be. Mindez tehát az új generációknak hasznossá kell, hogy tegyük. Az én gyerekeim 6-7 évesek, és már PowerPoint programmal készítenek prezentációkat, és már a két éves gyerekem is képes arra, hogy például az iPad-en valamit megtaláljon, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok tanár van, aki pedig ezt nem tudná utánuk csinálni. Úgyhogy javítanunk kell az, az idős és a fiatal generáció közötti kommunikációt is. Felelősség teljesen kell tanítanunk, és azt kell elérnünk, hogy a tanárok szűrőként és mentorként egyaránt tudjanak működni hogy a jót és a rosszat meg tudják egymástól különböztetni, és hogy a jelenlegi nevelésben is alkalmazzuk azokat a nagyon gyors fejlődési lehetőségeket, amelyeket az interneten a világban látunk. Nem tudom, hogy más, hogy, máshol hogy van ez, de Eh, eh, nálunk nagyon nehezek az iskolatáskák, a gyerekeim 15 kilós táskákat cipelnek minden nap magukkal az iskolákban. És én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz itt a határt meghúzni, de biztos, hogy sokkal olcsóbb lenne, hogyha minden tankönyv most nem a munkafüzetekről beszélek, amiben írni kell, hanem azokról a könyvekről, amelyek tankönyvek. Tehát sokkal olcsóbb lenne, hogyha minden tankönyv vagy rész, a tankönyvek egy része digitálisan is elő, elérhető lenne. Persze vannak, akik mindig jobban szeretik a könyveket, mint a digitális változatot, de mindenképp olcsóbb lenne, és azok számára, akik nem tudják megvásárolni a könyveket, sokkal könnyebben elérhetővé válna a tankönyv, hogyha digitális formában is meglenne, és minél, minél több ember számára is elérhetővé válna ez a lehetőség, úgyhogy sokkal egyszerűbb egy iPad-et megvásárolni, mint, mint, mint 50 könyvet. És hát igen, vannak olyan szülők, akik nem tudják megvásárolni a tankönyveket, mert nincs rá pénzük. Elnök, Köszönöm szépen, nagyon sok kérdés van, nem tudom, hogy európai szinten ezeket meg lehet-e mind oldani. Boris a ö, tankönyvkiadókra ellen intézett egy támadást. Így tudjuk, hogy ezek elég nehéz helyzetben vannak. Az a kérdés, hogy most legyen-e minden online, vagy ne, hát ez is érdekes, de az biztos, hogy okos dolog lenne, hogyha a két dolog kombinációja meg lenne. Mert lehetne tanulni a kettőből. Valószínűleg itt az idő arra, hogy ezt a kérdést is megtekintsük voltam Macedóniában egy iskolában, és nem is értettem, hát mindenkinek volt laptopja, a kilenc éves gyerekek angolul tudtak velem beszélgetni, nagyon jó volt. Lehet, hogy különösen jó iskoláról volt szó, de minden esetre kiválóan értettek a tanárok az új technológiákhoz, és én úgy gondolom, hogy túl sok időt el azzal, hogy ezt, ezeket a technológiákat, technológiákat ignoráltuk. Most az új Erasmus Plus program keretében sokkal jobb lehetőségek lesznek majd a tanárok képzésére és továbbképzésére, és ezt is támogatnunk kell. Én azt hiszem, hogy a tanárok továbbképzése az egyik legfontosabb cél, amit mi tettünk bele az Erasmus Plus-ba, és az Iván jelentése fényében meg kellene gondolni, hogy ugye vannak már erre segítő eszközök, és, és például a twinning programok keretében, a Comenius keretében ezt meg lehetne oldani. Stockholmban voltam, 180 tanár gyűlt össze ott olyan tanárok, akik a Twinik programokkal dolgoznak, és azt hiszem, hogy meg kéne nézni azt, hogy mi, hogy, hogy változtassuk meg a, a tanárok képzését, és hogy milyen források alkalmasak erre. Úgyhogy európai források mm, nem biztos, hogy jutnak erre, talán a strukturális alapok keretében mm, találhatók itt pénzek, de ugye az nehéz, hogy az egyik országban a struktúrális alapok finanszírozzák a laptopokat, más országokban meg ezt nem fogadják el. A kör négyszögesítéséhez hasonlóan nehéz feladat ez. Minden esetre én megkérdezném, hogy esetleg a bizottságnak van-e valami hozzátenni valója ehhez. Igen? Jó, akkor megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkinek jó napot kívánok. Ahogy tudják, a bizottság az oktatás megnyitására vonatkozó kezdeményezést tett nemrég, pontosan ezeknek az említett kérdéseknek a, kezelésére vonatkozó stratégiáról van itt szó, és elmondom, hogy miért döntöttünk így. Az első ok, amiért így döntöttünk, ez pontosan a képzési deficit. Hogyha megnézzük, hogy milyen munkahelyek lesznek majd elérhetőek néhány év múlva, azt látjuk, hogy a munkahelyek 90%-ához szükség lesz digitális képzettségre. De hogyha a piák eredményeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy Európában ötből csak egy felnőtt ötből egy felnőtt nem retkezik, nem rendelkezik azokkal a digitális kompetenciákkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a jelenlegi technológiailag fejlett környezetben navigálni tudjon. A másik ok az generációs kérdés a fiatal felnőttek képesek lesznek erre. A piák felmérés azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy a fiatalok hozzáférnek az internethez, vannak jó digitális képességeik, és le tudnak tölteni bármit, és a virtuális térből bármit meg tudnak szerezni, de amikor ezt a digitálisan szerzett tudást, ezt a digitális ö, otthonosságot megpróbálják a munkahelyükön is, vagy a munkájuk során is kihasználni, akkor ö, problémák merülnek föl, mert nem biztos, hogy a munkával kapcsolatos digitális képezettségük is megvan. Még arra is szeretnék utalni, hogy a képzés igény rendkívüli mértékben növekszik, és növekedni is fog globális szinten is a jövőben. Tehát minden olyan kér, képzési megoldás, amely épületet és személyes jelenlétet igényel, az, annak egyre kevés, kevesebb lesz majd a jelentősége. Körülbelül 90 millióan tanulnak felsőfokon a világon ma, 2030-ban ez 400 millió lesz ez a szám Úgyhogy most el kell gondolnunk, most vagy elkezdünk rengeteg egyetemet építeni, rengeteg épületet és ö, tanszéket, vagy nem leszünk képesek ö, ö, fizikailag elhelyezni ezeket az embereket. És hát ennek, ez a kérd, erre a kérdésre a digitális oktatás lehet a megfelelő válasz. A harmadik dolog az az, hogy nagyon nagyok a költségek. Tudjuk, hogy 16 tagállam csökkentette nemrég az oktatásra fordítandó költségvetési eszközöket, pedig tudjuk, hogy a digitális oktatás csökkentő befolyással bír. Úgyhogy emiatt is érdekes lehet. Még végül is pedig, ahogy az egyik képviselő is megemlítette, a tanár és a hallgató közötti kapcsolat is változóban van. Hogyha a, a, a termen kívülről is tudunk hozzáférni információkhoz, akkor a tanárnak már más szerep jut, inkább a tudás átadása és az információ megszűrése, feldolgozása az ő feladata, és nem az, hogy enciklopédiaként tényeket és számokat tanítson meg a tanulóknak, a hallgatóknak. Úgyhogy ez mindez kötelez minket arra, hogy a technológiát, mint potenciális segítő eszközt, segédeszközt tekintsük a modern képzésnél. Természetesen a technológia nem old meg önmagában mindent, ezt sem szabad elfelejtenünk. Tehát az, hogy valakinek az osztályban van egy laptopja, nem fog minden problémát megoldani. De van nagyon sok olyan dolog, amit az új technológia segítségével jobban meg tudunk oldani. Az oktatás megnyitása tehát nem arról szól, hogy minden osztályban minden gyermeknek legyen laptopja arról szól, hogy olyan környezetet alakítsunk ki az iskolákban és az egyetemeken, ahol szerves része az oktatásnak a, és a tanulásnak az eh, IKT, az ösztönzi a tanárok és a hallgatók, tanulók közötti kommunikációt. De ehhez az is kell, hogy a tanárok digitálisan képzettek legyenek, hogy legyen elérhető jó minőségű és több nyelven elérhető jó minőségű tartalom az interneten. Úgyhogy egy csomó feltételnek meg kell valósulnia annak érdekében, hogy ez sikeres legyen. Az oktatás megnyitása tehát három fontos területet emel ki, a szervezési kérdéseket, tehát hogy a tanárok oktatása hogy folyik, illetve hogy változik majd, a, de arról is szól, hogy az intézmények, amelyek szeretnének változtatni a szervezési, szervezeti felépésük, fel, felépítésükön, kapjanak ehhez segítséget és e, e, az online képzettségek e, európai szintű elismerése, kölcsönös elismerése is följön itt. A második kérdés az az, hogy a nyitott oktatási, illetve nyílt oktatási források minőségét emelni kell. Ahogy elnök asszony is mondta, az Erasmus Plus az egyik olyan program, amely segítséget adhat ehhez. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden olyan oktatóanyag, amely az Erasmus Plus támogatásával jön létre, az legyen nyílt formában közé mindenki számára ingyenesen elérhető. A harmadik tényező pedig az összekapcsolódás, az összekapcsolhatóság kérdése, hiszen enélkül semmi nem valósulhat meg. Tehát az oktatás megnyitása Vasiliu biztos asszony és Nelly Króz elnök helyettes asszony kezdeményezése, és arra irányul, hogy a, az oktatási politikákat összehangoljuk a kommunikációs politikákkal. 23 különböző területet tártunk fel, ahol cselekvése van szükség, és ahogy mondtam, ez nem old meg minden, de ezzel a 23 kezdeményezéssel majd dolgozni fogunk, és az érintettekkel konzultációt fogunk folytatni az elkövetkezendő év során. Mert úgy gondoljuk, hogy ezek azok a dolgok, amelyekben előrelépést tudunk elérni a jelenlegi körülmények között. Úgyhogy remélhetőleg néhány év múlva majd lesznek más kérdések, más témák is, amelyek a jelenlegi vitából felmerülnek. Minden esetre a jelenlegi kezdeményezés, az oktatás megnyitása jó kezdeményezés, és gondolom, hogy az Erasmus Plus-ból, valamint a strukturális alapokból is, valamint a Horizont 2020-ból is finanszírozásra kerülhet. Tehát új forrásokra nem lesz szükség ehhez, csak új aspektusokat emel ki, amelyek nyomán a programok alakulhatnak, annak érdekében, hogy új generációs forrásokat is be tudjunk vonni mindenben. Nagyon érdekes előadást hallottunk. Gondolom ez Ivánnak is hasznos volt. Kívánsz mondani most valamit? Nem? Jó. Akkor szavazhatunk a jelentésről. Mikor szavazhatunk? Decemberben. Decemberben fogjuk beterjeszteni, és februárban fogunk róla szavazni. Annyira nem sürgős. Ez lesz a mandátumunk alatt az egyik utolsó téma, amiről szavazunk. A koordinátorok határozatainak jegyzőkönyvét megkapták, jó, behagyják, jó, nincs egyéb mondani való. Köszönöm a tolmácsoknak a részvételt, mindenkinek jó ét vágyat kívánok, és november 27-én találkozunk legközelebb, akkor majd egy egész napra.